So welcome everyone. Üdvözlök mindenkit, elkezdjük. Valahogy sikerült egész pontosan kezdeni először is. A napirend első pontja, annak elfogadása. Nem látok senkit ellenkezni. Akkor elfogadtuk. A napirendünk második pontja. A február 20. ülési jegyzőkönyvének 21. ülésének elfogadása, valamint a március 35 három ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Ahogy látom, elfogadjuk ezeket, akkor tehát lehet a napirend főpontjával foglalkoznunk, eszmecsere, Litvánia pénzügyminiszterével, való eszmecsere, valamint a, a Litván Nemzeti Bank elnökével való eszmecsere lesz ez. Szeretném üdvözölni önöket a litván, az euró-litváni vezetésének kilátásáról szóló eszmecseréről. Litvánia lenne a következő tagállam, amely 2015 január 1 bevezetni az eurót. Ez alkalomból fogadtuk a miniszter urat és a bankelnök urat. bár a formális döntést már az új Európai Parlament és annak Ekon szakbizottsága hozza majd. Az előkészületi munka jelentős része még a mi ciklusunkra hárul. Ebben a témában Verne Langa a jelentéstevőnk, aki az április 7-én elfogadandó formális Ekon jelentést írja majd. Ez nem, nem ebben a ciklusban kerül a plenáris elé, ám lezárt, de facto mandátum alapján íródik ez jelentése, mert az új parlament Ekon szakbizottsága erősíti majd meg ezt, amely formálisan lesz hivatott, az a sürgős módon megtárgyalni július elején ezt a témadossziét, annak érdekében, hogy július 14-15-ig tartó plenárison már szavazásra kerülhessen. Lange úr jelentés tervezete nyitja meg a vitát, amelyet majd az eszmecsere folytat. Ám először a miniszter úrnak adom meg a szót, ez követően pedig a bankelnök úrnak. Köszönöm. Elnök úr, először is a világ legszebb nyelvén folytatnám, litvánul megengedik. Ah, wonderful. <laughs> Didžiai gerbiami Europos parlamento nariai, Ekon e, komiteto narei. Köszönöm szépen. Bújt is sem... Nagy megtiszteltetés számomra, hogy részt vettek ezen az ülésen. Most harmadjára járok itt önök között. Az első két alkalommal az ECOFIN elnökeként jártam itt. Európa egy apró, de számomra nagyon fontos szívemnek oly drága országot képviselek Litvániát. Mint önök is nyilván tudják, a soros elnökséget is elláttuk egy fél keresztül, és nagy örömömre szolgál, hogy most abbél minőségemben lehetek itt, hogy Litvánia az eurózónához szeretne csatlakozni, és ha minden jól megy, akkor leszünk a 19. tagja az eurózónának. Ez roppant fontos lépés, nem csak Litvánia, hanem az egész Európai Unió számára. Azáltal, hogy megtesszük ezt a lépést, szeretnénk egyben azt is elérni, hogy erősebbé váljon az Eurózóna és az Európai Unió. Részben ezért is szeretnénk bevezetni az eurót, mint az európai közös fizetőeszközt. Tennénk ezt minél nyitottabban, határozottabban. Ha megengedik, akkor folytatom angolul. Önök előtt ott szerepelnek, megtalálhatók bizonyos adatok. Azt hiszem, hogy több mint elég információt kaphattak az Ekon szakbizottság tagjai. Vilniusból hoztunk magunkkal bőven kiadványokat, fejezéseket, és szeretnénk ezekből egy pár fontos gondolatot kiragadni a mai vita során. Az számomra a legfontosabb gondolat, amelyet megosztanék önökkel ma, az az, hogy Litvánia meggyőződésem, hogy készen áll arra, hogy bevezesse az eurót, belépjen az eurózónába, be, euróvezetbe, és nem csak az előnyeit kívánjuk ennek élvezni, hanem vállaljuk a vele járó kötelezettségeket is. Azokat a kötelezettséget, amelyeket minden eurózóna tagnak vállalnia kell. 18 tagja van az eurózónának, egész nagyra dúzzat ez az eredetileg elit csapat, Remélhetőleg mi leszünk a 19. tagjának a klubnak. Az euróvezetben a, a stabilitási mechanizmus és bankunió létrehozásában is részt vettünk a kettős csomaggal, további pénzügyi felügyelet, a fiskális kompakt néven elhíresült szerződés, a megállapodás, és bevallom őszintén, hogy még nem tettünk még mindent, vannak még bőven feladataink. Az ország specifikus ajánlások formájában lehet ezt megtenni, ami csak a fiskális területtel foglalkozik. Nos, ezen a fiskális téren viszont vannak még apró hiányosságok. A fiskális politika tekintetében Litvánia igencsak aktív és hatékony volt, hiszen 10%-os hiányjal indítottunk 2009-ben, és ezt sikerült leszorítanunk az IMF és saját beszéléseink szerint 2013-ban 2,5%-ra. Persze ezek még csak előzetes becslések a tavalyi évre. Vonatkozóan az Eurostat végső adatai még eh, nem állnak rendelkezésre, mondanom sem kell de ez jól mutatja, hogy a fiskális eh, helyzetünk eh, stabil, eh, az inflációt is sikerül ellenőrzés alatt tartani, ez is mérsékelt, és a, a kamatlábak is megfelelően alakulnak, megfelelően mértékben alakulnak. Ami a jövőnket illeti, az euró bevezetése nem végállomás, az csak egy olyan állomás egy hosszú úton, amely aztán még folytatódik, fel kell készülnünk az azt követő útra. Persze vannak vonatkozó Maastrichti kritériumok, amelyek nem csak bizonyos a Maastrichti szerződésben lefektetett számoknak kell megfelelnünk, hanem a fenntarthatóság követelményének is. Szerintem megfelelően bebizonyítottuk azt, hogy minden szándékunk szerint fenntarthatóan akarjuk alakítani a gazdaság és fiskális pénzpolitikánkat. Aktív szakpolitikai intézkedéseket tettünk a különböző, a gazdaság különböző területein, az energiaszektor átalakítása is szerepel, olvashatják a anyagunkban, amely talán a legfőbb projekt volt számunkra ez az LNG, tehát cseppfolyósítós földgáz terminál, amely, ha minden igaz, ebben az évben befejeződik, amely megoldja majd a Gazprom monopóliumának problémáját. Jelenleg ugyanis ez a helyzet, így az európai hálózatban is ezzel a terminállal tudunk integrálódni, és nem leszünk csak a Gazprom kényekedőnek ítéve. illetve az elmigazgatás van további projektjeivel az energiahatékonyságot is tovább tudjuk javítani, hiszen ez téren bizony nem ugyanunk, ahogy szeretnénk. A kormányépületek átalakításában van bőven tenni, valahogy arra Berne Langen jelentése is rámutatott. Az területfejlesztés, vagy a felszámolási fizetésképtelenség esetében a felszámolás eljárások átalakításával is sikerült az üzleti környezeten javítanunk. A munkatörvénykönyvének módosításáról most vitáznak a litván parlamentben a politikai pártok képviselői. Ez remélem jóval jelentősen javítja majd az üzleti környezetet, de persze a szerkezetváltás terén is komoly erőfeszítéseket tettünk, például a szociális kiadásokat visszafogtuk, az önkormányzatok rendelkezésére bocsátottuk a szociális alapok feletti rendelkezési jogot, hogy tényleg csak azoknak fizessenek ilyen jár, járadékokat, akik erre rászorulnak. Ennek köszönhetően sokat javultunk. Egyébként ez Litvánia egészében így alakul. Az adó igazgatás az átalakítása az utolsó, amit hangsúlyoznék. Az adórendszer átalakítását igen komolyan, keményen vettük, bár az ország specifikus ajánlásoknak nem teljes mértékben tettünk eleget, új adókat nem vezettünk be, de az adópolitika bevételi oldalán igen komoly korrekciót hajtottunk végre, és az adó beszedés terén is azt hiszem jelentősen javult a helyzet, tehát biztosíthatom önöket arról, hogy Litvánia számára igen csak pozitívak a kilátások az euróövezetben, ez nagyon sokat segítene nekünk a befektetési éghajlat javulásától a gazdasági növekedés eh, javulását is eh, várjuk, illetve az emberek életének minőségét eh, remélem javíthatja ez. Köszönöm szépen a figyelmüket. Elnök úr, talán most áthagyhatjuk a szót a Központi Bank elnökének, kollégámnak, aki től mellettem. Indeed, minister. Köszönöm szépen, miniszter úr. És most átadnánk a szót a bankelnök úrnak. Köszönöm szépen! Tisztelt képviselők! Próbálom most elmondani azt, hogy hogyan is áll jelenleg a litván gazdaság, annak és a pénzügyi ágazata. A mai vita azt hiszem, hogy segít abban, hogy az intézményekben is kialakuljon egyfajta elképzelés erről. Ma olyan dolgokról fogok beszélni, amely a központi bank mandátumához kapcsolódik. Először arról fogok beszélni, hogy a litván gazdaság hogyan reagált a válságra, utána az árstabilitásról fogok beszélni, hiszen központi bankként erre is kitér a fellépésünk. A harmadik dolog pedig az lesz, hogy jelenleg hogy néz ki a pénzügyi ágazat. Litvániában nagyon gyorsan kilábaltunk a válságból, és egyértelmű a növekedés. Idén elérjük, sőt túllépjük a válság előtti eredményt, és 2009 óta az akkumulatív GDP növekedés több mint 14 százalék volt. Általában a frontloading volt sikeres, illetve a gazdasági flexibilitás és a stabilitás megőrzése. A termékpiaci, illetve a foglalkoztatás piaci megfelelő flexibilitás nagyon sokat segített abban, hogy elérjük ezt az eredményt, és az egy, egy, egységre jutó előállítási költség vagy munkaköltség is kedvezően alakult. a belső kereslet is egyértelműen növekedett a, második, a tavalyi év második felében és az idei év első részében. A reál export 40%-kal magasabb most, mint a válság előtti legmagasabb időpontban. A foglalkoztatási arány is nagyon jó, a munkanélküliségi arány megfeleződött, és körülbelül az EU-s átlag szintjén van. A gazdasági berendezkedés Litvániában megfelelően rugalmas ahhoz, hogy egy kötött árfolyam rezsimmel dolgozzunk, és, és tudunk alkalmazkodni a különböző szakpolitikákhoz, hogy erre szükség van. Az infláció fenntarthatóságáról szeretnék most beszélni. Az infláció megfelel az árstabilitási kritériumnak, az átlagos éves infláció 0,7% lesz majd, vagy marad majd az idei év első negyed évben. Ami a középtávú fenntarthatóságot illeti, ott még bátorítóbbak a kilátások, mint eddig. Nem. Az esetleges problémákat makroprudenciális eszközökkel tudjuk megoldani. Elég nagy az aránya az élelmiszer és egyéb fogyasztók által használt fogyasztási cikkeknek a vásárlói vásárlói kosárban, ezért relatíve a különböző, relatíve nagyobb a fontossága a különböző ár robbanásoknak. Fontosnak tartjuk azt, hogy az energia kérdésben is előrelépjünk, tehát próbáljuk diversifikálni a, a, a energiaforrásainkat, illetve a házak felújítását, a szigetelését is megpróbáljuk megoldani a különböző projektjeink vannak a, külön, a gázvezetékekre is, és az ilyen, projekteket által, ilyen projektekre általában EU-s segítséget kapunk. Nézzük a pénzügyi ágazatot. Semmilyen jel nem mutat arra, hogy itt lennének gyengeségek, de a válság ismételten emlékezetünkbe, erre, emlékezetünkbe véste, hogy a reálgazdaság és a pénzügyi gazdaság között azért vannak kapcsolatok. A litván pénzügyi ágazatra jellemző az, hogy kereskedelmi bankjaink vannak, ez a domináns tevékenység. A GDP 60-65%-át teszi ki az ebből jövő bevétel, a finanszírozás általában belső orientáltáltságú, és 107 százalékos a hitel és a hitel letét arány. Megfelelően, megfelelő a földrajzi elosztása is ezeknek. Jó a likviditás, jó, jó a tőke aránya a banki ágazatban. Több mint kétszer annyi itt a tőke, mint amennyit a szabályozó a Litván Központi Bank elvár. és jó minőségű. Tökéről van szó, e, körülbelül 90%-a az első kategóriában helyezkedik el. A hitelnyújtási feltételek normalizálódtak, az adós tartozásokkal kapcsolatban nincsen romlás, a magánszemélyek eladósodottsággal nagyon alacsony, tehát a GDP-hez viszonyított arány az egyik legalacsonyabb Európában. A Litván Központi Bank felmérései egyébként arról nem, azzal kapcsolatban nem, tudnak, nem azzal kapcsolatban nincs előrejelzés, hogy a másik oldalon lennének gyengeségek. Nos, Litvániában a bankoknak nagyon alacsony az amortizációs követelménye. Attól a naptól kezdve, hogy belépünk az euró övezetbe, az egységes bankfelügyeleti mechanizmushoz is készek vagyunk csatlakozni. És természetesen ez vonatkozik az összes pénzügyi termékre is. Ennyit szerettem volna mondani, és hogyha bármilyen kérdésük van, akkor nagyon szívesen válaszolok. Elnök, köszönöm. köszönöm szépen. Van, bankelnök úr azt kérjük, hogy a, a képviselőtársaim kérdéseket tesznek fel, akkor jelezzék, hogy kihez intézik ezeket. Igyekszünk majd elosztani a kérdéseket, ne ismétlődjenek ugyanaz a kérdések. Először fő, a jelentőstevő Langen úr kapja meg a szót. Rendben, köszönöm. Szeretném bejelenteni először is, hogy örülök annak, hogy Litvánia kérelemmel fordult az iránt a, hozzánk, hogy az Erozónába lépjen be. Ez örömteli hír, két éve még arról folyt a vita, hogy folyam fennmarad-e az Erozóna. Ez az év a 2012-es végleg, végleg elmúlt fölünk. Mindenki, aki csatlakozni akar, azt üdvözöljük. Majd meglátjuk persze, hogy a teljesülnek-e a feltételekről, a végén beszélünk majd persze. A legfrissebb jelentése az IMF-nek március elején kelteződött, és kifejezetten pozitívan ítéli meg Litvánia teljesítményét. Az ország azokat a célokat, amelyek meg, amelyeket kijelöltek a problémamentes eurózóna belépéshez, teljesítette. Még nincsenek persze végleges számadataink, hogy nem lehet végleges eredményt mondani, ám most csak én néhány kérdést tennék fel. Az első a pénzügyi piacok válságának leküzdésével kapcsolatos. Ha jól tudom, Litvánia 2009-ben a 14,8%-kal csökkent Ufániában a szociális kérdések aránya, azonban ez újra helyreállt igen gyorsan. A bérek és a termelékenység nagy hézagot mutat a kettő között. Európában mindenhol gond ez, Litvániában kezelték ezt. Hogyan is értékel országban, hogy viszonylag gyorsan kezelték ezeket a problémákat? A második kérdésem a bankelnök úrhoz intézném, az előzőt a miniszter úrnak tettem fel. A bankgazdaság és a banki ágazat, nem nevezem ezt bankiparnak, nem szívesen, tehát a banki ágazat nagyban nagyon függ a, a skandináv bankoktól. Hogy képzelik azt el, hogy vajon a skandináv, különösen a svéd bankok is bekapcsolódnak már az eurozónába a tevékenységükkel? Svédország ugye nem tagja az eurozónának, bár teljesítette a feltételeket, a politikai döntés alapján nem tagja tehát egy különleges, kivételes szabályozást élve Svédország. A brit döntés eddig más volt, ám van abból konkrét valamilyen speciális gond, hogy Litvániában skandináv bankok dominálják a banki ágazatot. Tehát az második kérdésem a bankelnök úrhoz intéztem, az elsőt a pénzügyminiszter úrhoz. Köszönöm először a miniszter úr, aztán a bankelnök úr. Köszönöm szépen Werner, fontos kérdést. A bérek helyzete a, munkapiac, a munkaerőpiacon rendkívül fontos számunkra, nagyon egyszerű oknál fogva, hisz továbbra is alacsony bérű, olcsó munkaerővel bíró országnak tekintjük magunkat, bizonyos szempontból nagyon olcsó. Bár vannak a világon sokkal olcsóbb munkaerővel kínáló országok, Ám ilyen magas képzettségű, oktatási rend, ö, végzettségű lakosság, amit egy régi, a régi rendszerből örököltünk, úgymond, hozzájárul ahhoz, hogy pozitívnak értekelhető a munkaerő állományunk, és persze nagyon fontos, hogy kihasználtsak a lehető leghatékonyabban használjuk ki ezt a munkaerőt. Korábban nem kontrollált bérnövekedés 2008 előtt jellemezte a gazdaságot, sokszor két számjegyű volt a bérnövekmény, ugyan valamivel alacsonyabb, mint néhány szomszédos országban, de azért nálunk is elég magas volt a bérek növekedése. Aztán egy belső leértékelése került sor, devalváció nagyon fájdalmas folyamat volt, és mivel az euróhoz pegrendszerrel rögzítettük a, a devizánkat, 2002. februárjában, korábban a dollárhoz rögzítettük, két évtizeden át. Ez a PEG rendszer nagyon hasznos volt egy nyitott gazdaságú kicsi ország számára, hogy ne szaladjanak el a dolgok, ne csúszom ki a kézbe az ellenőrzés, ugyanakkor nem volt más lehetőségünk ekkor, mint hogy csökkentsük a béreket. A közszektorban is, meg, meg a, a magánszektorban is. Persze a közszektorban voltak alkotmánybírósági döntések, még mindig függőben döntések, a bércsökkentések mikéntjéről, és a legjobb, a mi érdekünkben is áll az eurozónán belül is, az lesz, hogy kialakuljon valami kézikönyv, valami eljárásrendszer arra, hogyan lehet a belső devalvációt kezelni a közszektorbeli bércsökkentés tekintetében. A magánszférában viszont két irányú kiigazítás történt. Egyes vállalatok egész egyszerűen elbocsátották a munkaerejük egy részét, ami egyrészt a kivándorlást erősítette Litvániából, más vállalatok inkább mindenki bérét csökkentették, ezek a vállalatok maradtak talpon, ezek azok a hatékony vállalatok, amelyek most működnek. A litván vállalatok tehát megtanulták ezt a leckét, persze még frissen emlékszünk a válság ezen tanulságaira, nem szabad elfeledjük ezeket, és a jó gyakorlatokat egyrészt a vállalatvezetésben, legyenek azok állami vállalatok vagy magánvállalatok, másrészt a munka, munkatörvénykönyv végrehajtásában is meg kell szívlelni. Kb. 5 6 a várjuk a nominális bérnövekményt a munkavállalók, a litván gazdaságban a munkavállalók körében, úgy a köz, mint a magánszektorban. Amúgy persze egy termelékenység növekedés is kell, hogy kiegészítsem Ám a közszektornak bizony van tennivalója, például a termelés energiahatékonyságának növelésével, jobb feltételeket teremtve. Ahhoz is, hogy felsőoktatásban tanulhassanak litvánok, nem csak otthon, hanem Európában is. És az euró elfogadása nem a fő tényezője, de egy, egy kiegészítő, javító tényező lehet a, a, a litván munkaerőpiaci helyzetnek, és a jövedelmek konvergenciája az európai átlaghoz is ide sorolható, mint tényező. Uh, yes. Köszönöm. Igen, érdekes a helyzet. A domináns skandináv bankok lányvállalatain keresztül, ahogy azt említettem a prezentációmban is, 90%-a a banki ágazatnak skandináv bankok kezében van, ami persze azt jelenti, hogy a három legnagyobb lányvállalat, hogyha belépünk az eurózónába, és az egységes felügyeleti mechanizmus részévé válunk, akkor ezeket az LKV fogja felügyelni. De azt is el kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó tapasztalataink vannak a litván pénzügyi felügyelet eh, és a skandináv országok között, főként a Svédországgal jó az együttműködésünk. Az elmúlt mondjuk tíz évben egyedi modellt dolgoztunk ki, az úgynevezett eh, Nordic Baltic, tehát északi-balti felügyeleti mechanizmus nevet viseli. Ez ami azt jelenti, hogy a együtt látjuk elsőt kollégáinkkal a pénzpiaci felügyeletet Litvániában. Az egységes felügyeleti mechanizmushoz csatlakozva ezt a modellt persze folytatni kívánjuk, miközben az LKB embereit is bevonnák ebbe a munkába. Köszönöm, elnök úr, a szocialisták nevében eh, megadom a szót. Tanulja! mul on siin väga uhke meel täna olla. Madar köszönöm. Nagyon örülök, hogy itt lehetek ezen a rangos eseményen, és nagy örömre szolgál, hogy vannak olyan uniós tagállamok, amelyek tartják a vállalásaikat a nehézségek közepette is. Litvánia közel állt ahhoz, hogy már 2007-ben is, hogy az e, euró kövezet csatlakozásra szükséges feltételeket teljesítse. Közben volt egy válság, vagy van egy válság. Litvánia pedig a, úgy tűnik, hogy Litvánia hajója a viharos tengeren is tovább haladt a jó irányba, és e, úgy tűnik, hogy nem sokára, mint három balti tagállam euró övezet taggá válhat. Kérdésem egyszerű, a litván átlagember hogyan látja? Mit gondol? Mindenről, mit mond a közvélemény Litvániában az euróvezethez való csatlakozásról? Gondolkoztak-e már azon, hogy hogyan tudnak fellépni a burkot áremelések ellen, milyen intézkedéseket terveznek annak érdekében, hogy az euró bevezetésével hogy bevezetésének ár felhajtó hatása legyen egy biztonságpolitikai aspektus is felmerülhet az ukrán fejleményekkel kapcsán. Eh, a litván közvélemény vajon nagyobb mértékben támogatja majd az euró bevezetésének gondolatát vagy tervét? Minden esetre azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon örülök annak, hogy idáig eljutottunk, és hálás vagyok azért a rengeteg és óriási munkáját, amit elvégeztek a szocialista frakció nevében is. Uh, Thank you, Uh, thank you for... Köszönöm szépen a kedves bátorító szavakat. Ez különösen jó esik, amikor az ember közvetlen szomszédjától érkezik. Nagyon fontos, hogy a három balti ország, amely egy al altérséget képez az Európai Unión belül, fontosnak tartom, hogy ez a három balti ország együtt legyen az euróvezeten belül. Számunkra ez az egyik fontos oka annak, hogy mindenképpen szeretnénk az eurózóna tagjává válni minél hamarabb. Ami a konkrét kérdéseit illeti, hát az utca emberének a véleményére kíváncsi. Hát az emberek, mint ilyenkor szokás, óvatosak egy óvatos optimizmusról számolhatok be, de szerintem az ész sikertörténet igen, tudjuk, hogy 2011-12-ben eh, az euró pártiak 40-45 százalék körül alakult az európártiak eh, aránya, ez mostanra 78 százalékra nőtt. Észtország tehát eh, jó bizonyíték arra, hogy az euró bevezetésének még az előnyei, élvezik már ennek gyümölcseit. Azt hiszem, hogy ezt az óvatos hozzáállást nem propagandával, hanem valódi tájékoztatással, felvilágosító kampányjal tudjuk kezelni. Ezért második felében indítjuk ezt a felvilágosító kampányt. Még egyszer mondom, nem propagandisztikusan kívánjuk a közvélemény támogatását elnyerni. A burkolt árfelhajtó hatás veszélye fennáll, ez kétségtelen, a jó hír azonban az, hogy ez év január 1-én a szomszédunk is bevezette az eurót, és ott azonnal láthatjuk, hogy fölmennek-e az árak vagy sem. Tehát itt van rögtön a szomszédban a e, jó példa. Az emberek elmehetnek Lettországba, hiszen határok nincsenek, bárki átmehet Lettországba, nem úgy, mint ez évekkel ezelőtt volt, és nézze meg magának, ha nem hiszi. Persze, azért óvintézkedéseket kívánunk tenni, állami intézmények és civil szervezetek bevonásával kívánjuk ezt megoldani. Költségvetési forrásokat is elkülönítettünk erre a célra, hogy ezek a civil szervezetek költségeiket részben e, visszakaphassák, hiszen az ő segítségüket is várjuk abban, hogy az árak átszámítását e, elvégezzék. Mi nem akarunk e, ár meghatározó szerepet játszani, ez gazdaságilag sem lenne egy értelmes megoldás hiszen így utólag óriási ugorhatnának, növekedhetnének az árak. Nem akarunk mesterségesen felülről belenyúlni az árak alakulásába. Hagyjuk a piaci erőket, hogy eldöntsék, eh, hogyan alakulnak az árak, ahogy ezt eddig is tettük. Ugyanakkor fontos, hogy segítsük az állampolgárokat abban, hogy átálljanak arra, hogy euróban gondolkodjanak euróban számol lassanak. Ezért a kettős eh, ár eh, kettős címkézést bevezetjük eh, augusztustól, és az euró bevezetését követő első hat hónapban is ez kötelező lesz, tehát hogy a nemzeti fizetőeszközben és az euróban egyaránt meg legyenek adva az árak, ez segíti a fejben történő átállást. Azt hiszem, hogy az ukrán helyzet tehát kiasználni arra, hogy a közvéleményt megnyerjük magunknak az euró bevezetésére, ez nem lenne igazán bölcs, de hát Európa szívében történnek ezek az ukrajnai események, és az embereket talán elgondolkodhatja, hogy hol élünk, mit jelent az Európai Unió, mik az alapvető értékeink, és hogy valóban milyen az európai jövőnk. Köszönöm, miniszter úr, bankelnök úr ha megengedik néhány szót a inflációs kilátásokról Litvániában. Láttuk a 0,7%-os éves inflációs előrejelzést mi is. A mi számadataink szerint a 2015-ös várható infláció 1,5% és 1,9% között lehet 2010, körül 2016-ban. Tehát a, arra nincs ok, hogy, hogy az infláció, vagy az árak megugrásáról beszéljünk ezek fényében. Köszönöm szépen, az Alden nevében Mosza úr kapja meg a szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani a litván hatóságoknak, hogy ellátogattak ide. örülök annak, hogy vannak olyan országok még az Európai Unióban, amelyek szeretnének csatlakozni az euróvezethez. Az euróvezet nem tökéletes világ, de azt hiszem nyugodtan mehetünk haza, hiszen vannak olyan országok, vannak olyan tagállamok, amelyek bizony mindent megtesznek azért, hogy a közös valuta övezethez csatlakozzanak. Egyetlen kérdésem lenne, Szeretném tudni, hogy mi a véleményük a bankunióról annak jelenlegi formájában. Hallottunk arról az imént, hogy a skandináv bankok fontos szerepet játszanak Litvániában. Mit gondolnak tehát a bankunióról? Milyen hatása lesz ez önökre? Hogyan lehet ezt javítani? a banki ágazatuk, illetve a bankrendszerük nagyban Svédországtól függ, ott pedig ugye vitatják ezt a kérdést. Ez lenne tehát a kérdésem, sőt, van még egy. Kérdezem, hogy a fiskális compact és az úgynevezett golden rule végrehajtásával hogy áll Litvánia, hogy a jövőben elkerüljük a válságokat. Mit gondolnak a bevált gyakorlatról ebben a kérdésben? Miniszter úr, köszönöm szépen! sorrendben válaszolnék. Van Kunio. Ott voltam a kompromisszum megszületésekor, tavaly december 18-án a miniszterek tanácsán, akkor én elnököltem az ECOFINT. Nem volt egyszerű ez a, ennek a kompromisszumnak az elérése, de konszenzusos döntés született. Tudom, hogy jelenleg folynak a háromoldalú egyeztetések az Európai Parlamenttel, és ezek nem egyszerűek. Én az egységes bank szanálási mechanizmust úgy látom, hogy ez egy kivételes alkalma, az, e- kivételes alkalom az európai e, jogszabályok történetében. Az Eurogroup, az Eurocsoport plusz ülésre már, ülése már többször összeült, ott voltak az euró csoport országai, voltak ott képviselői a nem euró tagoknak, és az Európai Parlament képviselői is ott voltak. Tudom, hogy a parlamenti képviselőknek vannak kétségei, de ugye elvileg erről a kérdésről a miniszterek, a kormányok döntetek, hiszen ez egy kormányközi eljárás része, de az az informális véleménye mindenkinek, hogy az Európai Parlamentet is be kell vonni a folyamatba. Ennek a mechanizmusnak egyfajta kettős vagy két oszlopú szerkezete van. Ez az egyetlen olyan téglája a bankuniós rendszernek, ami még hiányzik, de szerintem ezt meg tudjuk oldani. Remélek, hogy az Európai Parlament tagjaival meg tudunk egyezni, de persze figyelembe veszük az Európai Bizottság véleményét is a háromoldalú párbeszédeken ugye ők is ott vannak. Szerintem nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy elérjünk egy olyas valamit, ami minden tagállamnak jó. Nagyon jó lesz ez az egységes piacnak, de az európai embereknek is. A második kérdés a fiskális kompaktról. Jelenleg folyik annak a jogszabálynak az előkészítése, amely ezt a jogszabályt átemelni a litván törvényhozásba. Egyébként egy fiskális ezzel kapcsolatos jogszabályt már néhány évvel ezelőtt meghoztunk, tehát egy fiskális fegyelemről szóló, konkrétan költségvetési kiadásokról szóló jelentésről van ez. Ez jól működik, bevált, és ezáltal sikerült elérni azokat az eredményeket, amiket olvashatnak a handoutokban. ...2009-től kezdve sikerült ezt az, ezt az eredményt elérni, 1,6-re sikerült leszorítani a hiányt az államháztartásban. Egy fiskális keretet próbálunk most kidolgozni, az önkormányzatokra dolgozzuk ezt ki. Elvileg nélkül is el lehet élni, de úgy gondoltuk, hogy a váratlan helyzetek elkerülésére ezt alkalmazzuk az önkormányzatokra. Idén ősszel lép ez hatályba, és a jövő évi költségvetést már ennek figyelembevételével alakítjuk ki. A fiskális kompakt még idén átkerül a litván jogalkotásba, mielőtt csatlakoznánk az euróövezethez, hiszen egy ilyenre szükség van azelőtt. Nem tudom, hogy a bankelnök úrnak van erről véleménye. Igen. Ahogy ezt korábban is említettem, folytatni fogjuk az együttműködéses modellt, tehát a, a, a litván és a svéd tagállami felügyelők együttműködnek, nyilván együttműködve az EKB-val. Működőképesnek bizonyult ez a modell, ezt folytatni fogjuk. Thank you. Now on behalf of... Köszönöm szépen az ECR nevében Bokros úrnak adom meg a szót. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ECR nevében szeretném elmondani azt, hogy mennyire nagyra értékeljük a litván népet, hiszen nagyon komoly erőfeszítéseket tettek, áldozatokat hoztak, nem csak a válság alatt, hanem az elmúlt 24 évben azért, hogy megszabaduljanak a szovjet örökségtől, a balti országok reformútja sokkal rögösebb volt, mint Közép-Európában. Én magam magyar vagyok, bizonyára tudják, hogy a visegrádi országoknak relatíve jobb volt a sorsa, nem mindegyiknek, de legalább néhánynak. Így aztán elmondhatom, hogy dicséretes az, amit Litvánia és a másik két balti ország elért az elmúlt 24 évben. Kiemelném a valutával kapcsolatos megállapodásokat. Tudjuk, hogy ez egyfajta kényszerzubbony, amikor a monetáris szuverenitását feladja egy ország ilyen nehéz körülmények között, akkor Általában a fiskális politika, a foglalkoztatási piac és a, a jövedelmi ö, piacra hárul az összes reform. Kiemelném, hogy az, hogy ilyen hosszú ideig képesek voltak ezt betartani, és itt sem, nem volt semmiféle kisiklás, ez egy nagyon komoly eredmény. és nyilván a helyzetet súly, súlyosbította még a válság is. Egy komoly tanulságot lehet levonni mindebből. A három balti ország elég bátor volt ahhoz, hogy egy úgynevezett belső devaluációt hozzanak létre. Erre ez nagy szükség volt, mert a bér költségek túl magasak voltak, és nem lehetett őket a, nem nem tükrözték a gazdasági növekedést. Az, hogy még az eurozónához való csatlakozás előtt ezt meg tudják csinálni, úgy, hogy az eurozónában lévő országok ezt nem képesek végrehajtani most, ez dicséretes. Van egy kérdésem is, és hadd dicsérjem meg azt, amit Werner írt. Van egy kis bekezdésecske, vagy egy mondat az úgynevezett külső egyensúlyról, vagy külső pénzügyekről. Ez a külső adósság és a folyófizetési mérleg kérdése. Hát a válságból annyit megtanultunk, hogy a fizetési mérleg a számít. Korábban van, voltak, akik azt gondolták, hogy hát ez lényegtelen, ez csak egy statisztika, de nem. Manátható az is, hogy a válság után és a megszorítások után Litvánia a magas fiskális deficitet is, és a magas külső deficitet is el tudja kerülni. Úgyhogy nincs annak veszélye, hogy kettős adósságban adósságtól szenvedjen az ország, de ez még visszatérhet a jövőben a fizetési, folyófizetési mérleg deficitje azért alacsony, mert nem túl nagy a növekedés. Litvániának gyorsabban kell növekednie, beruházásra van szüksége, és amikor fölendülnek a beruházások, akkor azt hiszem, hogy ezen a téren, tehát a folyófizetési mérlegnél nagyobb lehet a deficit. Ha ez bekövetkezik, mit tennének? Köszönöm. Elnök, Bokros úr az öt percből nagyon sokat felhasznált a kérdés feltevésére. Okay. If the demands exception, the presidency will accept that. Hogyha a raportőr kivételt kér, akkor az elnökség ezt elfogadja. Köszönöm, próbálok röviden válaszolni. Nem könnyű azonban a kérdés. Most abban az, most más dimenzióban vagyunk, mint 2008-ban a válság előtt. Hogyha a jövőben ne talán buborékok alakulnának ki, ahhoz megvan a makroprudenciális mandátumunk. Ez azt jelenti, hogy a központi bank nagyon gyorsan fel tud lépni, bármilyen gazdasági változásra tudunk reagálni nagyon gyorsan, akkor is, hogyha ez az ingatlan piacon következik be. kötelező érvényű jogszabályánk vannak különböző arányszámokra, például adósság, bevétel és a, a hitel amortizációra is. A litván parlamentben jelenleg arról folyik a vita, hogy ezt a makroprudenciális feladatkört ki tudjuk terje, terjeszteni. Tehát mondom, most folyik a vita a parlamentben, remélhetőleg egy új jogszabály születik majd, ami újabb jogkörökkel ruházza fel a központi bankot még az idei első fél évben. Ezek az eszközök a jövőben segítségünkre lesznek majd hogy a hasonló veszélyes helyzeteket elkerüljük. Köszönjük szépen! Miniszter úr erre nem kíván válaszolni. Beszélt úr következik a zöldek részéről. Merci, monsieur le président. Bienvenue. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, bankelnök úr, üdvözlöm Önöket. Örülünk annak, hogy jól állnak a dolgok, Litvániában. Örülünk annak, hogy az eurózónához való csatlakozás kritériumai tekintetében pozitívan áll a helyzet, és főként, hogy a politikai szándékról is tanúbizonyságot tesznek, ami igazából az európai architektúrában nem is egy al övezet, hanem egy szuper övezet szuperzónának számíthat. Az ukrán helyzettel kapcsolatban, hogy ez, nos ez rányomja a bélyegét a régió egészére. Három keresetlen kérdésem lenne, amelyeket röviden megpróbálok feltenni. Az egyik, az első, néppárt és liberális kollégámhoz csatlakozván érdeklődnék a bankjágozat függetlenségéről, hiszen 90%-ban skandináv kézben vannak a bankok az önök hazájában. Beszélt a bankfelügyeleti együttműködési felügyeleti modellről. Ugyanakkor ez a túlzott függés a svéd bankoktól egy nagyon érdekes helyzetet hoz létre, ugyanis ugye a svéd bankok, Svédország nincs benne az euróvezetben, és hát önök ha bent lesznek, akkor azt mondom, hogy a jelenlegi együttműködési bankfőgyeleti modell nem igazán megnyugtató, valami új modellet kellene, ezt a modellt tovább kellene fejleszteni. Az általányadóval kapcsolatos a következő kérdésem, tax-ként ismerjük ezt franciául is, ez tehát a, az általány e, e, személyi jövedelemadót jelenti. Ez megint csak nem tűnik nekem hosszú távon fenntarthatónak, életképesnek az államháztartás eh, egyensúlyának szempontjából. Eh, szeretnének fokozatosan áttérni majd egy progresszív személyi jövedelemadózási modellre? Teszem fel a nyitott kérdést. harmadik kérdésem az eurózónához való csatlakozásokat még egyszer üdvözöljük, de önök eh, hogyan, mit, hogyan vélekednek a nagy eh, kihívásokról, például a, eh, a pénzügyi kormányzás, gazdasági kormányzás kérdésében. Támogatják azt, hogy legyen egy külön költségvetés az euróvezet országaira, vagy illetve hogyan vélekednek az államadóság fokozatos mutualizációra, tehát közösség szintre hozásáról miniszter úr. Uh, Köszönöm ezeket az érdekes kérdéseket. A svéd bankágazattal kapcsolatos kérdését átpasszolom elnök úrnak. Az általány adózással kapcsolatban inkább érzem magamat megszólítottnak. Régóta működik már nálunk ez a személyi jövedelemadórendszer, az általány adórendszer. Sok politikai vitát folytattunk arról, hogy megváltoztassuk-e. Ugyanakkor úgy érezzük, hogy inkább változtatni kellene a munka erővel kapcsolatos adók, terhek terén. A jövőben a progresszívabb adózás felé elmozdulást kérdését is feltette. Nos, már most is progresszív a rendszer, hiszen vannak nem adóköteles bevételek, jövedelmek is, de hát persze egy progresszívebb rendszer is elképzelhető, nem azáltal, hogy a sokat keresőket jobban megadóztatjuk, hanem kevésbé adóztatjuk meg a kisjövedelműeket. Mi még idén szeretnénk ez irányba elmozdulni. A nem adóköteles jövedelem mértékét eh, megnöveljük, tehát eh, ez nem egy konkrét eh, összegként egyébként meghatározva, hanem egy, egy, egy képlet formájában kell ezt érteni. Tehát ez egy viszonylag rugalmasan megállapított összeg, de a progresszív rendszeren ön nyilván a progresszív adókulcsokat érti, nos, e tekintetben még egyelőre nincs politikai konszenzus hazánkban. Az euróvezet gazdasági kormányzásra tekintetében úgy vélem, hogy egyrészt arra van szükség, hogy javítsunk ezen a kormányzási rendszeren, irányítási rendszeren, jó hatékonyabbá kell tenni a pénzirányítást. Ugyanakkor az elmúlt években meghozott intézkedések, lépések egy jelentős része, gondolok itt a hatos csomagra, a kettes csomagra, a megelőző az, az állami költségvetés tervezetek előzetes kontrolljára. Szerintem ezek jó irányba mutatnak ezek a fejlemények. Néha az ECOFIN-ben, tehát a gazdaság és pénzügyminiszterek tanácsában látjuk azt, hogy a rendszerek olyannyira bonyolultá válnak, hogy azok már egyáltalán nem működőképesek, tehát meg kell találnunk a módját annak, hogy valóban működőképesek legyenek, időben például a határidők tarthatók legyenek, ne legyen túlságosan bonyolult a rendszer. De tényleg a jobb gazdasági kormányzás felé halad az Európai Unió, de ahhoz, hogy ez valósággá váljon a mindennapokban, még legalább két-három évre lesz szükség. Két-három éven belül úgy érzem, hogy nagyon hatékony fiskális ellenőrzési, pénzügyi ellenőrzési rendszer léphet életbe az Európai Unióban. Persze a fiskális kormányzás rendszerének további javításánát meg kell próbálni. Ami az államadóság közösségiesítését illeti, ez ügyben igencsak szkeptikus vagyok. Ennek egyszerű oka van. Ami a következő. 2007-ben nagyon más volt a helyzet az euró övezetben, amikor lecsúsztunk erről a lehetőségről. E, voltak, akik bejutottak, és óriási, és az olcsó, nagy mennyiség olcsó, olcsó pénzhez jutottak, ami bizony nem volt jó hatással a gazdaságra. Ezt a veszélyt is látjuk Litvániában. nem szeretnénk, hogyha megrészegedne az ország az olcsó hitelektől. Körül tekintően óvatosan, okosan kell a kölcsönöket, a rendelkezésre álló hiteleket felhasználni. Azt hiszem, hogy megtanultuk a leckét, levontuk a tanulságot, és készen állunk arra, hogy felelősen járjunk el ez ügyben. Köszönöm, miniszter úr, elnök úr! Köszönöm. Egy-két dolgot fűznék mindösszesen hozzá a miniszter kollégám által elmondottakhoz. Itt van rögtön a svéd bankok lányvállalatainak kérdése. A 2009-es válság kitörését követően Litvániában óriásit esett a GDP, a svéd bankok leányvállalataikat, ahogy korábban finanszírozták, most ezen a modellen óriásit kellett változtatniuk. Hiszen a hitel kihelyezéseket az anya bankok hitelevővel finanszírozták. A mostani finanszírozási modell másképp néz ki, a, ezek a leányvállalatok, lánybankok a, a hazai betétesek pénzére próbálnak támaszkodni ez ügyben. Tehát a kihelyezések finanszírozásának az alapját a, a litván mm, betétesek pénze adja. Ez óriási változás, a banki rendszerünkben, a válság előtti és az, az utáni helyzetet összehasonlítva. Köszönjük! Malettik, Maletics asszony. Minisztra i guvernéra. I htjela... Köszönöm szépen, szeretném én is üdvözölni vendégurakat. Köszönetet szeretnék mondani miniszter úrnak hiszen havonta tájékoztatja a munkatársaimat arról, hogy mi is történik hónapról hónapra, illetve Horvátország esetéről is tájékoztat. Nos, láthattuk, hogy komoly strukturális reformokat hajtottak végre, melynek célja az volt, hogy a munkaerőpiacot megerősítsék. Ennek köszönhetően 2011-től növekedés, növekedő pályára indul, állt a gazdaság, és 2015-ben az euróvezethez is csatlakoznak. A központi magánökével látogatott ide hozzánk, és kiválóan kiegészítik egymást a válaszaikban. Arra szeretnék rákérdezni, hogy milyen az intézményi együttműködés a központi bank és a pénzügyminisztérium között fiskális és monetáris politikai kérdésekben. mennyire van formalizálva ez a kapcsolat, tehát intézményi szempontból is, illetve a programok szempontjából is. Aztán a vállalkozások a vállalkozások támogatását is közösen döntötték el. Hogyan történt ez pontosan? Köszönöm. Mis. Nagyon örültünk annak, hogy eljuthattattuk önnek ezeket az elemzéseket, ezeket a szövegeket. Örülök annak, hogy tetszésre talált. Nézzük az együttműködést. Formalizált intézményközi együttműködés nem lehet a kormány, azaz a pénzügyminisztérium és a központi bank között. De van egy bizottság, amely az euró bevezetésével foglalkozik, ez eléggé kivételes helyzet. Ebben a bizottságban ott van a miniszterelnök, a pénzügyminiszter és a központi bank elnöke. De az informális együttműködés nagyon jó közöttünk, például főleg az euró bevezetésével kapcsolatban. Ami a KKV-k támogatását illeti, ez egy közös fellépés volt, ez gazdaságpolitikai kérdés. A litván központi bank ezért nem felelős, nem vállal a felelősséget, tehát ez kizárólag a kormány és a jogalkotó felelőssége. Tehát a kormány és a parlament vállalják ezért a felelősséget, mindenki végzi a saját munkását, a központi munknak megvan a saját mandátuma, egész, egészen egyértelmű és szigorú mandátum ez nem, de szót a kellünk úrnak. Köszönöm. Ami az intézményi ügyműködést illeti a pénzügyminisztérium és a Litván Nemzeti Bank között, a Litván Nemzeti Banknak már van egy különleges jogi státusza, függetlenek vagyunk a kormánytól, részes, részei vagyunk a európai központi bankoknak, tehát különleges a státuszunk. Jelen esetben a központi bank, szól, központi bank felügyelő, szabályzó, tehát a pénzügyi rendszert mi felügyeljük, mi szabályozzuk. Ezen a területen komoly együttműködés folyik a pénzügyminisztériummal. Aztán a pénz, aztán a monetáris politikában egy 94-es rezsimet örököltünk, tehát importáltuk ezt a monetáris politikát, ezen a téren nincs különös együttműködés a pénzügyminisztériumban. Ami az egyéb kérdéseket illeti, miniszter úr az imént mondta, szoros az együttműködés a pénzügyminisztériummal, az új fiskális jogszabályokkal kapcsolatban, ennek az alapja a kettes csomag és a hatos csomag, valószínűleg jövő év elejétől lépnek ezek hatályba. Így, így látjuk mi szerepünket, mint központi bank. Itt is, az Investment Fiscal Council területén is jó az együttműködés. Köszönöm szépen, Simon úr. Wiederzusehen und ich möchte auch das, was meine Kollegen vorhin Köszönöm. Miniszter úr, én is nagyon örülök annak, hogy itt van közöttünk, és a kollégák által elmondottakat én is hangsúlyoznám. Valóban üdvözöljük azt a tényt, nagyon örülünk annak, hogy ilyen hosszú utat tettek meg, és 2015. január 1-vel jól megy, az euró övezet tagjává válhatnak. Csak gratulálni tudok önöknek, óriási erőfeszítéseket tettek, kemény munkát végeztek, és úgy tűnik, hogy önöknek sikerül a válság legnehezebb éveit túlélni. Vannak azonban bizonyos fenntartásaim. Láttam adatokat azzal kapcsolatban, hogy az euró mennyire elfogadott vagy támogatott a közvélemény kutatások azt mutatják, hogy a többség az euró bevezetését ellenzi. Reform folyamatot kellett le, végrehajtaniuk, az emberek nyilván ezt eh, nehezen fogadták, hiszen kemény erőfeszítéseket vártak tőlük. Tehát az emberek azt gondolják, hogy az euró bevezetése ehhez képest aztán tényleg csak szúnyogcsípés a korábbi fájdalmas műtéthez képest, és közben meg mégsem. Legalábbis a közvéleménykutatások ezt mutatják. Arra beszélt, hogy az euróval kapcsolatos felvilágosító kampányt nem sokára elkezdik, ugyanakkor a kérdésem ennél távolabb mutat. A felvilágosítás, a tájékoztatás ellenére az emberek az alapján döntenek, hogy a saját életükben hogyan látnak valamit, tehát a, a zsebük, a, a, a pénztárcájuk vezeti majd őket. Ön szerint rövid távon mi lesz az eurónak a hatása az emberekre? Mitől szeretik majd meg rövid távon az emberek az eurót, a közös fizetőeszközt? a parlamentnek milyen szerepe lehet az egységes bankszolási mechanizmusban, az Európai Központi Bank szerepéről is beszéltek, hiszen ez kormányközi módszertan lett volna. Érdekelne mégiscsak az, hogy ön, hogyha jövőben ilyen problémák alakulnának, akkor a parlamenttel lehetne jobban együttműködni. Itt volt, hogy emlékszik, a fiskális csomag, a mentőcsomag, az ESM. Láttunk olyan módszertanokat, amelyek a parlament szempontjából Európa további demokrácia, demokrácia fejlődését nem nagyon viszik előre szerintem. Ön, engem érdekelne ön a kormányközi utakat az eurózóna továbbvitelében hogyan látja? Okoz ennek ez gondokat a kormányközi módszertan erősítése, vagy a jövőben e, e felé mennek majd, vagy, e, vagy lát-e másik utat esetleg? Köszönöm, uram. Nagyon bonyolult kérdéseket kaptam. Természetesen egy másik valuta bevezetése rövid távon hozhat váratlan hatásokat, de ezek e, korlátozott mértékűek lehetnek csak az euró bevezetésének inkább pozitív hatásait érzékeljük, a befektetési klímaja áltozott. Ez egészében azt jelenti, hogy már most is látunk befektetőket eurozóna országokból. Már 2015. január 1-től megindulnak ezek a folyamatok. Bár formális döntésük még nincs, ugyanakkor tehát nem lehet az Európai Bizottság, az LKB, az ECOFIN miniszterek, állam, kormányfők, és persze önök is, vagy az önök ö, utód utódai az új parlament júliusban, és ide tartozik. Tehát a befektetési klíma javulása mindenképpen mindenki előnyére szolgál majd hosszabb távon. Persze rövid távon a, az, a, az átváltási díja kiesése, vagy az alacsonyabb kamatlábak, vagy a devalvációs kockázat a befektetési megtérülésből való kivitele azonnal érezhető, már rövid távon is, 7 évre a, bankok, a litván bankok számítása szerint 2 milliárd latot hozhat, ez kb. 700 millió euró. Közvetlen előny az euró bevezetésével kapcsolatban. Ebbe persze levonható, ugye vannak előnyök, de le kell vonni bizonyos kiadásokat is persze, amelyeket eszközölnünk kell majd számítástechnikai rendszerek javításában és egyéb szükséges lépésekben. Tehát vannak előnyök, ám azt, hogy hogyan látják majd az emberek, azt nem tudom. Nagyon egy igen rövid távú hatás lehet például az, hogy sokkal olcsóbbak lesznek azonnal a hitelek visszatérítése. Tehát amit korábban latban vett föl hitelt az ember fix kamatlábbal, ezt az Euróbor kamatláb alapján számolják majd, és mondjuk nem kell például a szomszédos országba utazáskor, Észtországba, Lati, Lettországba, vagy bárhol más utazni, nem kell például pénzt váltani. Ezek közvetlen kizafogható előnyök. Ám a fő előnyök hosszú távon lépnek majd be. Persze mindenről tájékoztatnék kell az embereket, akár meggyőzve a többséget az euró támogatásának hasznáról, ahogy ez Észtországban történt, most ugye 78% a támogatottsága Észtországban az eurónak, és én itt eh, én kijavítanám az ön fogalmazását. A többség nem ellenem az eurónak most, hanem kritikus, óvatos, kiváró álláspontot fogalmaz meg. Tehát a saját eh, élet lehetőségéken gondolkoznak ezek az emberek, és úgy gondolják, hogy az euró nem a legjobb eszköz erre, de szerintem meggyőzhetőek, tehát nem konkrétan az euró ellen vannak. Ami a kormányközi megállapodást illeti, az SRM nem kizárólag egy kormányközi megállapodás. Az IGA csak egy korlátozott hatáskörű intézkedés, csak arról azért lép be, hogy működjön a mechanizmus. Ám maga a mechanizmus maga az SRM szabályozás. Ez pedig három oldalú intézménykönyvi megbeszélés tárgya kell legyen, bevéletve a parlamentet is. Számomra kulcsfontosságú, hogy minden eszmecsere, az SRM szabályozással kapcsolatos minden vita kapcsolódjék. Miközben szorosan ahhoz a közvitához és szakmai vitához, amely akkor megközi megállapodás kidolgozását célozza meg. Tehát a parlament szerintem kellő szerepet kap az egész folyamatban. Köszönöm, Klinc úr. Köszönöm szépen én is a szót. Jól emlékszem első lit vánutazásomra 2006-ban, mikor volt alkalmam a Vilnius Egyetemen oktatókkal és diákokkal megbeszélni az euró bevezetésének kérdését, akkor úgy gondolták, hogy azonnal megtörténik ez. Hát azóta nem történt, 2006-ban nem történt meg akkor, ám mostanra teljesültek a kritériumok, az inflációs kilátások ugyanakkor nem voltak kielégítőek, és lássuk be, nem olyanak az álmodatok, mint kéne, hogy legyenek ezzel kapcsolatban, ez pedig főleg az energiáraknak tudható be. A mai kérdés pontosan ugyanaz, mint akkor volt. Nagyon erősen függenek az orosz föderációból érkező energiaimporttól, szankciókról ö, tárgyalunk most, hogy Európai Unió részéről, hogy Oroszországgal szemben bevezetjük-e, lehet valószínűleg Oroszország ellen intézkedéseket foganatosít majd, és ha ez megtörténik, akkor lehet, hogy ismét súlyos helyzetbe kerülnek önök az energiaforrásokhoz való hozzáférését, illetően meg az árakat illetően. Kérdésem tehát, hogy van-e béterük az energetikai probléma megoldására, tehát az biztosít, hogy az eurozónába való belépésüket nem hátráltatják a legfrissebb fejlemények, amelyekről az imént beszéltem. A másik kérdésem a nyugdíjak, bérek a közszektorban. Említette, hogy egyfajta progresszív adórendszer vezetnének be a következő két-három évben. Korábban is, korábban azt tervezték, hogy a nyugdíj bérek szintjét csökkenték, ám a alkotmánybíróság ennek útjába állt, ahogy tudom, alkotmányellenesnek minősítette ezeket a lépéseket, nem volt erre mód. Megint az a kérdésem, vajon azok a pótlagos jövedelmek, amelyek az adóstruktúra módosításából várnak, a progresszív adó vezetésétől várt plusz jövedelmek, államháztatás jövedelmek, vajon ugyanazt olyan tételt jelentik-e, ha, mint amit hozott volna azt, ha sikerül azt a reformot meglépni, amit terveztek, és amelyet nem engedett az alkotmánybíróság. Miniszter úr. Köszönöm. Nem csak van egy B-tervünk, hanem intenzíven végre is hajtjuk már. Ahogy a megnyitomban említettem, volt egy tervünk, hogy ez év végére egy cseppfolyósított gázterminál működőképesen már feláll. És az elektromos hálózatunkat rákapcsoltuk Nyugat-Európára, Lengyelországon és Svédországon keresztül. Ezek a lépések és más egyéb lépések azt célozzák, hogy megszabaduljunk, lefordulhassunk le, le, le, le, a teljes függőségről, amely most a Gazpromhoz köt bennünket, egyrészt másrészt az, az orosz energiaimporthoz. Úgyhogy áramimporthoz. Úgyhogy rövid távon is vannak hozzáféréseink alternatív energiaforrásokhoz, amely már önmagában politikai súlyjal bír azon tárgyalások során, amelyeket a Gazprommal folytatunk, meg más keleti energiaszállítókkal. Úgyhogy vannak van olyan stratégiánk, amely Werner jelentésében is megjelenik, és szerintem ez működni fog. Ami a belső leértékelés eredményét illeti, többen említették ezt, én is beszéltem róla, a, a nyugdíjt illetően az alkotmánybíróság úgy döntött, hogy nem lehet csökkenteni megfelelő jövőbeli kompenzáció nélkül a nyugdíjak szintjét, és az alkotmánybíróság további döntései várhatóak, illetve két, két hetek megszülettek, amelyek meghatározzák, hogy a kompenzáció mértéke az állam, illetve a közszolgálat pénzügyi képességével kell, hogy összefüggjön, illetve annak megfelelően kell meghatározni. Ez jó hír számunkra, az nevezetesen, hogy megoldhatóak ezek a függőbben levő kérdések, méghozzá rendezett formában. Így szeretnénk tehát tovább lépni. Megvizsgáljuk majd, milyen lehetőség nyílt meg a következő években, e kompenzációs kérdések megoldásában, és lépésről lépésre haladunk majd, akár, akár hosszabb távlatban is. Persze, ha van felmerül a szüksége annak, hogy jövőben ilyen intézkedéseket hozzunk, vagy hozzanak jövőbeli kormányok, akkor ezt meg kell hozzák, de ez szerintem nagyon távoli jövőre tehető, vagy akár nem is kell számolni vele. Közgazdászok lehet, hogy nem értenek egyet ezzel a vélekedésemmel, de van bizonyos gyakorlatunk abban, hogy mit tekint az alkotmánybíróság legálisnak és mit nem. Mert hát az alkotmánybíróság különbséget tett a bércsökkentés egyes módszerei között. Egyeseket tudnék legálisnak tekintett, másokat meg alkotmányellenesnek. A nem arányos csökkentéseket illegálisnak ítélte az alkotmánybíróság, ám az ünnep mért, mértékkel, mértékarányos csökkentéseket elfogadta. Ezek szerintem jó hírek a jövőbeli tervezés szempontjából és a jövőbeli rendezés szempontjából. Köszönöm, és a végén. Gigolt úr kap majd szót. Gigold úr. Igen, először is én is szeretném üdvözölni önt, és szeretnék gratulálni ehhez a kiváló döntéshez, amely nagyon jó hír minden eurozóna tag számára, hogy növekszik e térség, politikai értékű jelzés is nem szabad alábecsülnünk. Köszönjük egyes aggályok, amelyek itt megfogalmazottak, szerintem eltúzottak, hiszen már önök már a kettes mechanizmusban voltak eddig is, ami gyakorlatilag egyfajta euró tagságot jelentett gyakorlatilag veszteni valójuk, tehát már nincsen, sőt plusz előnyöket élveznek majd mostantól, és ez főleg szimbolikus a mostani lépés, gyakorlatilag eddig is működött a rendszer, ha németek korábban mm, feltettek volna a kérdést, Németországban annak idején a, leg, a többség az euró ellen lett volna, most meg a többség mellette van, ez mindenkit megnyugtatott, azt hiszem ez a példa. Egy rövid kérdésem volna csak. Azt mondta, hogy ezzel a közös bankfelügyelet rendszerébe is belépnek. Azt mondták, hogy ezt a múltban is tervezték, a fiskális paktumba is belépnek felmerül a kérdés, hogy a pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatban mi a helyzet. A legtöbb euróállam együttműködik ebben a kérdésben. Önök ezt a megerősített együttműködéshez közeledtenek-e majd, vagy sem? És vajon ezen az úton, az eurózón által kiölt, ezen az úton is szeretnének hát együtt haladni a többiekkel? Köszönöm. Köszönöm Sven a kedves szavait. 2002 óta tulajdonképpen már a eurózóna tagjai vagyunk. És azt hiszem, hogy számunkra nagyon jó lecke volt, és remélem mindenki megtanulta ezt a leckét. Ami a pénzügyi tranzakciós adó illeti, a hivatalos álláspontunk nem változott meg. Formálisan nem csatlakoztunk ehhez a megerősített együttműködéshez. Szerintem az elkövetkezendő hónapokban az ECOFIN napirendjén szerepel majd bőven ez a kérdés, a görög elnökség. Azt hiszem, amikor májusban kívánja ezt érdemel napirendre tűzni. Itt majd alkalmunk lesz megvizsgálni azt, hogy milyen haladás történt ez ügyben, amennyire én tudom, nagyon lassú lépésekkel haladnak a tárgyalások ez ügyben. Majd meglátjuk, hogy hogyan haladnak a dolgok, de még egyszer mondom, a litván kormány eh, formálisan nem hozott döntést ez ügyben. Valkelnök úrnak nincs hozzáfűzni a zárásképpen, de Lange úrnak adom meg a szót. Rövid kérdés. Gigold úr vetette föl bennem ezt. Azt mondtuk, hogy együtt tudnak működni majd. A 19. Szak, eh, taggal új feltételrendszer áll fenn az LKB kormányzó tanácsában is. Csökkennek, csökken a szám majd Németországban lefolyt már ezzel kapcsolatban vita. Szerintem helyén való ez a változás az jelentésemben, nem is lesz téma ez. Ám a pénzügyminisztertől kérdezem, volt-e már vita? Tehát csökkenteni fogják a kormányzatanács tagjának számját, az öt nagynak csak négy szavazata lesz, a kisebbetnek meg még kevesebb, tehát nem is tud mindenki szavazni. Van arról megállapodás, hogy hogyan változik majd a ritmus. Minden hónapban más fog majd szavazó joggal bírni a kormányzat tanácsban, hogy hogy? Erről már tárgyaltak? Finally, minister. Uh, minister úr. Thank you. But uh, I will first give the if you want to sum up. Szeretné összefoglalni röviden? Igen, köszönöm. Micsoda jó kérdés. Válaszom rövid és velős lesz. A szavazat nélküli központi bankelnökök nem maradnak szavazat nélkül. Ez nagyon fontos elv, ami a jövőben is meg kell, hogy maradjon. Litvánia euróvezethez való csatlakozása a gazdasági konvergencia terén elért eredményeink alapján kell, hogy megszülessen, illetve a tagállamok, minden tagállam döntés kell legyen. Nos, azt kell mondjam, hogy a GovSit döntései ilyen alapon kell, hogy megszülessenek. Miniszter úr? Talán 20 másodpercben is meg tudom ezt oldani. Tisztelt képviselők, köszönöm. Európában a politikai képviselők legmagasabb szintjét önök látják el, ezért az önök politikai, személyes politikai támogatása nagyon fontos, és az önök politikai szintű támogatása is elengedhetetlen ahhoz, hogy Litvánia az euróvezet tagjává válaszol. Remélem, hogy a parlamenti választások után is megmarad ez a támogatás. Tehát az időzítés igencsak érdekes. Most először történik meg az, hogy az egyik parlament vitatja meg, és a következő parlament szavazza meg valamelyik tagállam euróvezethez való csatlakozását. Mi mindent önkeltőt megteszünk annak érdekében, hogy az új parlament minden tagja nyugodt ismerettel és teljes tudás birtokában szavazza meg ezt az euróvezet bővítést, hogy a 19. megbízható partnerük Litvánia lehessen ebben az elitklubban. Számítok tehát az önök politikai támogatására. Köszönjük, miniszter úr! Thank you, governor. Új Elnök úr! Pár másodperces szünetet tartunk, mielőtt folytatjuk a következő napi rendi ponttal, csak hogy elköszönhessek vendégeinktől. move on, Mr. Langen. You are leaving? Werner, Werner. Ah, you want to say? We move on to next item of the agenda point four. Egyes napi rendi pont. Jelentés terület elkészítés eh, az euró bevezetése Litvániában. Langen úr jelentéstevő. Werner, tiéd a szó. Oké. Okay, uh, vielen Dank. Köszönöm szépen. Tisztelt megbízott elnök úr. Volt alkalmunk most az imént a pénzügyminiszterrel, meg a jegybank elnökkel egy sor kérdésről eszmét cserélni. Jelentéstervezetem egy ideje készül már, és elkészült több nyelven. 13-án készült el hivatalosan. Ebben a jelentésben a, meg, a most adott kérdések szerepelnek az eddig jelentések alapján, világos igen mondva a csatlakozáshoz, ám bizonyos időztési problémáink adottak. A véglegesen rendelkezésre álló dátumok csak májusban kerülnek meghatározásra ezelőtt nem tudjuk tehát a végleges értékelést elvégezni. Mi a mostani dátumok, adatok alapján, amelyek eddig beterjesztése kerültek, két oldalú megbeszélést folytattam a, az elő, itt szereplő a két úr aki előbb vendégünk volt, és ennek alapján tovább stabilizálódik majd a gazdasági helyzet. Nincs okunk arra, hogy kételkedjünk abban, hogy a téli prognózis nem teljesül, tehát abból tudunk kiindulni, hogy Litvánia az euróhoz vezető úton további lépéseket, előrelépéseket tesz majd. Ugyanakkor a választások miatt az utolsó ülésünk előtt, valószínűleg április 7-én döntenünk kell az állásfoglalásunkról, és aztán át kell azt adjuk a következő parlamentnek. Ez az objektív nehézség, tehát az, hogy viszonylag rövid határidőnk van a módosítók beterjesztésére, titkárság ezt a hetet javasolta, ám úgy érzékelem, hogy elég széles az egyetértés, és a frakciók határon, frakció átnyúló, határon átnyúló pozitív támogatást élvez az igen. Hát ugyanakkor nem ronthatunk ajtóstul a házba, azt javaslom tehát, hogy a tervezet alapján fogalmazunk meg majd módosítókat, hogy kell-e árnyékelőadók ülését megszerveznünk, meglátjuk majd, ha a módosítók megérkeznek. Tehát várjuk meg ezeket előbb. E jelentése kapcsolatban még szeretnék néhány rövid bejelentést tenni. A tényeket, tények vizsgálat alapján, a legutóbbi konvergencia jelentés alapján mindenki tudja a teljesített április harmadikán. Annak idején az IMF is egy rendkívül pozitív értékelést végzett, további pozitív adatokat jelölt ki, illetve ismert el, tehát az ezen adatok szempontjából nem, semmiféle kérdés nem merül fel Litvánia Eurózóna tagságával kapcsolatban. Alacsony az infláció, 2009 óta jelentős növekedési számokat mutat fel, a munkanélküliség is csökkent, nincs feszültsége. A, a lat euró ö, átváltása tekintetében a nominális kamatláb alacsony, a Maastrichti kritériumok teljesültek, nincs makrogazdasági államháztartási egyensúlyhiány. Január óta több vonatkozó jogszabályt is módosított a Litván parlament, további módosítások vannak folyamatban, a bankelnök úr beszélt ezek gyakorlati bevezetéséről, tehát az időtervet is, a menetrendet is tartják. A 2013-as túlzott hiányeljárás is lezárult, említést tettünk a magas ö, energiafüggőségről, az erős energiafüggőségtől, illetve annak egyoldalú voltától, erről beszéltek vendégeink is. Az energiahatékonyság erősítésével kell ezen fellépni. A 12-es pontomban utalok arra, hogy az Európai Bizottság is említést tett arról, hogy az Ignalina, tehát nem két atomerőmű működik Litvániában, hanem egy atomerőmű két teljesen független blokkal. Mind a két reaktor több mint 1000 megawattos a teljesítménnyel bír, ezek nagy erőművek, amelynek hozzájárul nem csak az ország, az egész Baltikum energiállátásához. Az első 2006-ban került lezárásra, másik 2009-ben hozzájárultak ezek tehát Baltikum ellátásához. 2008-ban az Energia Szakbizottsággal, Égügyi Szakbizottsággal ott jártunk, és akkor Harms kollega is ott volt a zöldek részéről, emlékszem még élénken arra a kijelentésre, amelyet az orosz üzemvezetők tettek, azt mondták, hogy az Európai Unió 300 millió eurót tett be az atomerőművek javításába, hol csak egyetlen tehát ez a, ez a szeretett gyermeke az energiaiparnak, amit 30 éve építettek és, és bábáskodtak felte, lez, akkor kerül lezárásra, amikor végre elkezdett igazán jól működni, mondták az üzemvezetők. Hát az Európai Uniónak ez a fellépése bizony nem mindenhol talált ö, megértésre, a Baltikumban, és az energia, és a nem csökkentette az orosz energiaszállításoktól a függőségét a térségnek, az, hogy bezárták ezt az atomerőművet. Hát, lehet ezt kritikusan szemlélni, vagy sem, de feltétlenül hatása volt, súlyos hatással a Baltikum egészének energiállátására, az atomerőmű bezárása. A 15-ös pontban További adatokról esik szó, miszerint a Litván Központi Bank legfrissebb jelentései szerint új likviditási ráta szám került megállapításra. A likviditási ö, ráta stabil, 38,3%-on van az én tervezetemben. A 41,2%-os számadat szerepelt még, ez némileg csökkent, stabilabb likviditási ráta váltotta ezt fel, és ami meg a lakosságot illeti, a litván állampolgárok jelenleg viszonylag szkeptikusak, ahogy erre hallottunk, hát meg vagyok győződve arról, hogy az információs kampány elindul, amely még tavasszal el kell induljon Litvániában, és ha a, az állampolgárok értesülnek arról majd, tájékoztatják őket, hogy milyen hogy az euró csatlakozás milyen további erősítést jelent Európával és Oroszországgal szemben, akkor bizonyal átrendeződik ez a probléma is a következő hónapokban, ebből csökkenni fog az ellenzők száma, és növekedni a támogatók száma. Ami pedig az Oroszországból kapcsolatokat illeti Litvánia más úton járt, mint Észtország és Lettország, abban a tekintetben, hogy itt nagyobb, ahol nagyobb az orosz kisebbség, Litvánia megadta jó részt a litván állampolgárságot az orosz ajkú kisebbségnek, az integráció tehát itt jobban áll, mint a mi két másik balti államban. Ezért tudom azt javasolni teljes meggyőződésemmel, hogy igen mondjunk a litván csatlakozásra. Köszönöm szépen. Padaul? Nem? Mégsem? Az Alde nevében? Valaki? Tremosza úr? Igen. Remélem. Jó lett volna, hogyha az összes tagállam ilyen tisztán tudott volna csatlakozni az euróvezethez, mint Litvánia. Az összes liberális képviselő támogatni fogja ezt a, növeg, ezt a jelentést, és az, hogy csatlakozzon Litvánia ide Arbeit. azért vagyunk itt, hogy segítsük az ön munkáját. Azt gondoljuk mi is, hogy minden rendben van. Úgyhogy együtt tudunk működni önnel. Ezen egyetértés alapján köszönöm. Jó, Ramon, on behalf of... Köszönjük, Ramon! Beszélt úr, a zöldek nevében. Si, um, nous, si... Köszönöm, az előadó elemzését mi is osztjuk, eleményét mi is osztjuk. Litvániának az euróvezeti csatlakozását támogatjuk. Úgy érzem, hogy az előadó val együtt mi is csak gratulálni eh, tudunk eh, Litvániának, hiszen a konvergenciák kritériumokat teljesítik. Ugyanakkor el kell, hogy mondjam azt is, hogy Marad még egy probléma, nyilván önök is tudják, hogy mire gondolok. Ez pedig nem más, mint hogy az, hogy mint hogyha új konvergencia kritériumok jelentek volna meg. ahhoz újra be kell indítani az atomerőművet, hogy megteljesítsék a feltételeket? nem tudom, hogy ez mennyire az energiamix kérdése, mennyire fontos vagy sem, függetlenül ennek semmi köze az euró övezethez való csatlakozáshoz. Éppen ezért nem tudunk elmogatni egy olyan jelentést, amely az atomenergia kérdést kulcsmomentumként emelik ki, akkor, amikor az Európai Parlamentnek az euróvezethez való csatlakozásról kell döntenie. Persze mi úgy gondoljuk, hogy az energia kérdés akár csak sok hasonló ország esetében a régióban, igen csak problémás, és hogy igen, az a hálózatok összekapcsolását, az ele villamosenergia hálózatok összekapcsolását javítani kell, a megújuló energiaforrások terén sokat tennivaló. Ugyanakkor kihasználni ezt a pillanatot, az euróvezet csatlakozás pillanatát arra, hogy a, a, az atomerőmű program újra indítását támogassuk, szerintem ez, ez tartatatlan és feláborító, éppen ezért e tekintetben módosító indítványokat is fogunk benyújtani annak érdekében, hogy az energetikai kérdésekben kiegyensúlyozottabb legyen a jelentés. Hasonló módon szeretnénk, hogyha ez a jelentés hivatkozna a kivándorlás kérdését mert tízezrével hagyják el az országot a, a fiatal litvánok. Éppen ezért úgy érzem, hogy egy ilyen új kritériumot, most légből vett kritériumra bővíteni a helyzetet, ez nem, nem megfelelő. Predau. Mari Zanaga, võib-olla siis täienduseks veel, et, et ma juba... Köszönöm. Néhány szóval én is élnék. Én az álláspontomat és a, és a frakció álláspontját korábban kifejtettem, hiszen ilyen értelmű kérdést tettem föl a miniszternek. Támogatjuk a jelentést, a miniszter úr kifejtette azt, hogy Litvániának milyen véleménye az energia kérdéséről, a megújuló energiaforrások importját fontolgatják, illetve egy cseppfolyósított földgáz terminál meg, megépítésén is gondolkodnak. Egyébként nagy különbség az, hogy mekkora a kisebbségek összetétele, milyen a kisebbségek összetétele. Köszönöm, most Lángen úr következik. No, a zöld kollega teljes mértékben félreértett engem. Sem a jelentésben, sem máshol nem áll az, hogy az atomenergia beindítása feltétle, feltétel volna. Csak azt kérem, hogy értsék meg, hogy energiakérdéseket nem lehet csak úgy megoldani, akkor, amikor két nagy reaktort egyszerűen lezárnak, bezárnak. Nem, többet és nem kevesebbet mondtam. A jövőben Litvánia és az egész Baltikum, ha energia ellátása biztosan akarja, maga kell eldöntse, milyen forrásokból táplálkozik. Ez nem az én jelentésem tárgya. Én csak azt mondtam ebben a jelentésben, hogy az orosz gázszállításoktól való függőség nőtt az erőművek bezárása óta. Ezért kell megértéssel fordulnunk az ország, ugye az egész Baltikum energiapolitikai helyzete felé. Ennyit említettem csak. Nem akarom Ugyanakkor azt mondom, hogy energia, az Európának ezen nehéz energiához kialakításában volt némi felelőssége, ezért szerettem volna ezt megemlíteni, nem többet és nem kevesebbet 12-es pontban. Ami a, ami a fiatalokat illeti, utána néztem most az, az Európai Unió 2014 első negyedéves számadataiban Litvánia az Európai Unióban 94,5% a férfiaknál 89% a középiskolai végzettek aránya, tehát magas a képzése a fiataloknak, magas szintűek. Ez ö, nehéz gazdasági helyzetben arra készteti a fiatalokat, és lehetővé teszi számukra, hogy máshova kivándoroljanak. Meg vagyok győződve arról, és ez többi balti államra is érvényes, meggyőzve arról, hogy ez, ezek az emberek visszatérnek majd, mihez a gazdasági helyzet javul hazájukban. Szerintem tehát ez egy átmeneti állapot, amely nem marad fenn hosszú távon. A, ezért optimista vagyok a kivándorlási adatok láttán is. Köszönöm. Werner, so... Köszönjük szépen, Werner március 20-a a módosítók benyújtásának határideje, április 7-én fog ezeket megtárgyalni. Itt a bizottságban április 7-én szavazunk, és a plenáris a plenárison való megtárgyalást még nincs betervezve, nyilvánvaló okoknál fogva. Moszkovicsi úrral folytatott eszmecserét most már harmadszor halasztottuk el, ezzel be is zárjuk a mai ülést, köszönjük. Not here. So... Vagy mégsem? Holnap 9 órakor találkozunk reggel. És akkor egyéb kérdéseket fogunk megvitatni. Úgyhogy holnap találkozunk, köszönjük szépen mindenkinek!